So. Meine sehr verehrten Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ma reggel a közös ülésünkön, amelyen a Júri és a FEM bizottság tagjai vesznek részt, és egy rövid meghallgatás van a napi rendünkön, a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése témájában. Külön üdvözlöm a nőgyi szakbizottság tagjait, élén élükön Gustafsson úrral, és üdvözlöm Pavanova jelentéstevő asszonyt is. A Júri szakbizottság jelentéstevője López Isztúris kolléga sajnos ma nem tud itt lenni, mert beteg. Azonban természetesen mindezek ellenére megtartjuk a meghallgatást, és utólag tájékoztatjuk majd őt a meghallgatás eredményeiről, annak érdekében, hogy azok beépülhessenek a munkájába. Megadom a szót Gustafsson úrnak, ő is biztosan üdvözölni szeretné önöket, és utána kérném, hogy Pavanova asszony mondjon néhány bevezető szót, és utána kezdjük a meghallgatást. Parancsoljon Gustafsson kolléga. Eh, eh, Köszönöm. Nem nagyon sok dolgot akarok mondani, mert nincs is sok időnk, és mindig inkább a szakértőket szeretnénk meghallgatni. Örülök, hogy itt lehetünk Léne úrral, jó dolog ez az együttműködés, és jó dolog, hogy együtt végezzük ezeket a teendőket. nem tudom, Pavarva asszony akar valamit mondani, mielőtt megkapják a szót a vendégeink, a Viszinkis bíró úr. Köszönöm. Szeretném megköszönni a Júri Szakbizottságnak, hogy megtartottuk ezt a közös rendezvényt. A FEM bizottságban már sokat beszéltünk erről a védelmi intézkedésről, Fontos megvédeni a gyerekeket, illetve a nőket, és remélhetőleg ez a meghallgatás hozzájárul azokhoz a javaslatokhoz, amelyeket tettünk. Köszönöm szépen, akkor azonnal kezdjük is a meghallgatást. Szeretettel üdvözlöm Vigintes Vizinskis urat, remélem jól ejtettem a nevét, ő a Litván Feleviteli Bíróság bírója. Itt van továbbá Nikolaj Angelov úr, ő a Plovdivi Tartományi Bíróság bírója Bulgáriában, és aztán a második részben felszólal majd Letícia Matamajrand, az ANA, ANÁR nevezető spanyol alapítvány képviselője. Szeretettel üdvözlöm mindannyiukat, és Javasolnám, hogy kezdjük azonnal az első résszel. Vizinskis bíró úrnak adom meg a szót, tartsa meg az előadását, parancsoljon. Ácsú. Gerbemé, ponai ir Gerbemé. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, először is Köszönöm a lehetőséget, hogy előadást tarthatok itt, és köszönöm, hogy érdeklődnek a védelmi intézkedések iránt. A Litvániában alkalmazott módszerekről szeretnék beszámolni. A közös, a védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendelet és annak eh, hatásköre azt mondja ki, hogy itt a polgári ügyekben hozott eh, rendelkezéseket kell kölcsönösen elismerni. A kettes cikk szól a rendelet hatájáról. A rendelet értelmében az intézkedéseket eh, a tagállamok hatóságai hozzák annak érdekében, hogy megvédjenek olyan személyeket, akiknek a fizikai vagy pszichikai jóléte veszélybe kerül. Ami a hatáját illeti a rendeletnek, a litván eh, védelmi intézkedések és azok gyakorlati végrehajtása terén egy sor dolgot érdemes észrevételezni. A litván jog bizonyos különlegességekkel rendelkezik a védelmi intézkedések területén. A védelmi intézkedések Litvániában elsősorban vagyonra vonatkoznak, ugyanakkor a személyek fizikai védelme az nem a polgári jog hatáskörébe tartozik, hanem a büntetőjogra tartozik. Tehát a védelmi intézkedések Litvániában a büntető eljárási jogba tartoznak. A védelmi intézkedések célja más Litvániában polgári ügyekben, mint amit a rendelet, az EU-s rendelet tartalmaz. A litván bíróság a az időtartamát, megszabja az időtartamát a védelmi intézkedésnek is. A célja azonban a védelmi intézkedéseknek más. A, más, a következő dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy máshogy alkalmazzák a védelmi intézkedéseket Litvániában, mint ahogy itt a polgári hatályú rendelettervezetben megvan. A litván jog szerinti derogációk szerint a védelmi intézkedés célja az az, hogy megakadályozza nehéz helyzetek kialakulását. A bírói határozat végrehajtása kérdésessé válhat. védelmi intézkedéseket nem csak a bírósági határozat végrehajtására lehet, hanem a jogviták rendezésére is fel lehet használni. A polgári törvénykönyv alapján létező védelmi intézkedések eh, mellett léteznek ideiglenes eh, rendelkezések is, amelyek például családjogi viszonyokban alkalmazhatóak. Eh, vannak tehát olyan intézkedések, amelyek megfelelnek, vagy legalábbis hasonlatosak a rendelet tervezetben tervezett intézkedésektől. Például van egy távoltartási rendelkezés Litvániában, aminek értelmében távol lehet tartani a volt házastársat. Ebben az értelemben tehát a litván jogban van olyan eszköz, amely viszonylag közel áll a rendelettervezetben bevezetni tervezett rendelkezéshez. A litván családi jog szerint azonban az ilyen intézkedéseket csak családjogi viszonyokra lehet alkalmazni, tehát vagy gyermekek, vagy pedig volt házastársak viszonylatában. Szomszédok vonatkozásában, vagy azonos nemű élettársak vonatkozásában ilyen távoltartási intézkedéseket nem lehet hozni. Szeretném felhívni a figyelmet arra a törvényre is, amely tavaly lépett hatályba Litvániában, ez a családon belüli erőszak ellen született. E, a célja természetesen az, hogy megvédje az embereket a családon belüli erőszaktól, amely nyilvánvalóan társadalmilag is káros, és kezelni próbálja az ilyen helyzetekből keletkező fenyegetést. Az erőszakot nagyon tágan határozza meg a törvény, lehet tevőleges vagy mulasztásos erőszak, illetve bántalmazás, a fenyegetés is ide tartozik, illetve az anyagi károkozás is. A háztartás pedig lehet rokoni házastársi vagy valamilyen egyéb rokonsági együttélési forma. Ilyen esetekre lehet hozni védelmi intézkedéseket. A különbség azonban az a rendelettervezethez képest, hogy ezeket a családon belüli erőszakkal kapcsolatos intézkedéseket a rendőrség hozza meg Litvániában. ehhez először az elkövetőnek a felelősségét kell megállapítani. Ezek a rendelkezések tehát inkább büntetőjogi jellegűek, és éppen ezért nem tartoznak eh, abba a körbe, amelyet az itt tárgyalt rendelettervezet bevezetni eh, szándékozik. Szeretnék még szólni a védelmi intézkedések eh, végrehajtásáról, amikor polgári ügyekről van szó, a polgári ügyekben a védelmi intézkedések eh, végrehajtását a végrehajtó eh, intézi. Ez Litvániában egy magánintézménynek tekinthető. Tehát eh, a végrehajtók feladata végrehajtani ezt a rendeletet, illetve ezt a határozatot. A végrehajtóval egy szerződést kell kötni, illetve egy szolgáltatási díjat kell kifizetni. Amikor ami viszont a családon belüli erőszakos ügyeket illeti, ott az ott hozandó intézkedésekre a végrehajtónak nincsen hatásköre. A rendelettel kapcsolatos legfontosabb észrevételeim a következők. A rendelet bevezetése esetén egy realisztikus végrehajtási mechanizmusra van szükség Litvániában, mert egyelőre ez csak büntetőügyekben létezik, polgárügyekben nem. Nagyon szépen köszönjük Vizénszki szúrnak. Most pedig Angelov urat kérném, hogy adja elő prezentációját. A pódiumon épp megállapodtunk abban, hogy meghallgatjuk a három szakértőt először, és utána kezdődik meg a vita. Parancsoljon, Angelov úr! Uh, good morning, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Bulgár bíró vagyok, és engedjék meg, hogy a bulgár tapasztalatokat ismertessem a ügyekbe hozott védelmi intézkedések terén. A, az időnyerés érdekében angolul fogok olvasni. A védelmi igény megjelenik a bíróság előtt, Vannak olyan esetek, amikor a bíróság nem tudja gyakorolni jogkörét, van, amikor tudja. Ezen kockázatok ellen eszközöket foganatosítottunk, mégpedig a védő védelmi intézkedések bevezetését. Van olyan eset, amikor az érintett a végrehajtást el akarja kerülni, és ebben az esetben két választás előtt áll a bíróság. Egy, jogi opciók elé állítja a a vádlottat, Az elnök kéri az előadót, hogy az olvasását lassítsa le, mert így a tolmácsok nem tudják őt követni. Összehasonlítva a bíróság határozatával, a védelmi intézkedéseknek az a, az előnyük, hogy gyorsak. A határozatnak jogi következményei vannak, a védőintézkedések viszont bizonyos ideig érvényesek. A kérdés az, hogy a hogy a kérelmet elfogadják-e vagy nem, vannak különbségek az idéglenes intézkedések polgári ügyekben és családjogi ügyekben a védő intézkedések között. Három típusú védintézkedés létezik a bulgár eljárási szabályzatban. Az egyik azon típusú védő intézkedések, amelyeket a törvény ismertet, valamint lefoglalás vagy végrehajtási zárlat, végzés határozat, vagy a felek közötti tárgyalás, és a C pedig, C választás az, amikor a bíróság belátására bízzák, hogy hogyan dönt. Amikor a felek vitatják meg a az intézkedéseket, vagy a tennivalókat, akkor ez a második intézkedéscsoport, a harmadik pedig a bíróság belátására van bízva. Lépnek vagy nem lépnek, hogyha kereskedelmi ügyekről van szó, akkor ez a kereskedelmi jogszabályok körébe tartozik. Különböző védelmi intézkedések léteznek a polgárjog értelmében. Ez azt jelenti, hogy a jog nem korlátozza a védőintézkedések típusait. Ezeket a védőintézkedéseket a kérelem vagy kérelmező alapján elrendelheti a bíróság, mindaddig, amíg a szóbeli eljárás nem zárul le, a 390-es a polgári törvénykönyv 309-es cikke értelmében. Zárt tárgyalás keretében történik. Kétoldalú vagy kettős természetű az eljárás, a vádlott felebezhet. Van egy másik érdekes kérdés, amely a meglévő és jövőbeli követeléseket illeti. Van olyan eset, amikor idéglenes intézkedés ellen felebezést nyújtanak be, vagy pedig a 398-as cikk értelmében egyéb intézkedések abban az esetben, hogyha az intézkedések nem arányosak. Három napon belül lehet fellebezni a bíróság intézkedése ellen. A döntés magán fellebezés tárgya lehet. A ideiglenes intézkedés esetében a védőintézkedés, akkor rendelik ezt el, hogyha a védőintézkedés sérti a törvényt, vagy nincs igény arra, hogy elrendeljék a védőintézkedést. A mi A kérésére, a védett személy kérésére megsemmisítheti a bíróság eh, ezt a eh, határozatot. Ami a védelmi intézkedések kölcsönös eh, elismerését illeti, ott érdemes az azonnal hatályosuló védelmi intézkedésekkel kezdeni, amelyek a családon belüli erőszak E, esetére e, lettek kilátásba helyezve. Ezek az intézkedések 2005 óta léteznek a bolgár jogban. Noha a jogalkotó nem minősíti ezeket e, védelmi jellegűnek, mégis jogi természetüknél fogva hasonlítanak a védelmi intézkedésekre. Az azonnali védelmi intézkedések a családon belüli erőszakot megtiltó törvény értelmében rendkívül változatosak lehetnek, nem csak a szokásos bírói eljárást védelmezik, hanem az áldozatnak a védelmét is, illetve megakadályozzák az elkövetőnek a további jogellenes cselekedeteit. A különböző védelmi intézkedések a következők. Először is eltiltják a az ilyen jellegű cselekményektől az elkövetőt, a veszélyeztető személyt, vagy 3-tól 18 hónapig terjedő időtartamra kitiltják a közös lakásból, vagy eltiltják a lakás közeléből, illetve az áldozat munkahelyéről, szokásos tartózkodási helyéről, vagy szokásos szórakozási helyétől, ez 3-tól 18 hónapig terjedhet, illetve ideiglenesen megváltoztatható a gyermek elhelyezése, és áthelyezhető az erőszakot nem elkövető házastárshoz, illetve szülőhöz megint csak 3-tól 18 hónapig terjedhet ez az intéz, intézkedés időtartamában, és figyelembe kell venni a gyermek érdekeit. A rendőrhatóság hozza ezeket az intézkedéseket. Ennek következtében gyorsan végrehajthatók ezek az intézkedések, és nem különösebben költségesek. A 2010-ben meghozott jogszabály a rendőrség számára lehetővé teszi a teljes rendőri hatáskörök alkalmazását a bírósági határozatnak megfelelően. A törvény 18. cikke érdekébe, értelmében az ilyen bírósági intézkedések nem képezik felülvizsgálat tárgyát, még a korábban tárgyalt intézkedéseknél van fellebbezés. Nyilvánvalóan itt lehet azt, azzal érvelni, hogy a veszélyeztető személy jogai sérülnek. Ugyanakkor a törvény előtti jogegyenlőség értelmében a bíróság és érdekében a bíróság visszavonhatja az intézkedést a polgári eljárási rend 253-as cikke eh, értelmében akkor, amennyibe, a, akkor, eh, amikor az ügy véget ér, illetve eh, az ügyet a bíróság lezárja. A családon belüli erőszakkal foglalkozó törvény a családi erőszak áldozatai számára lehetőséget teremt arra, hogy polgári eljárásban bírósághoz forduljanak. A családi erőszak definíciója szerint olyan cselekvés, cselekmény vagy cselekménykísérlet, amely az egyén szabadságát korlátozza erőszakkal, Gyermekek esetében szintén a mentális és pszichikai erőszak is a törvény eh, hatája alá tartozik. A keresetet eh, az elkövetéstől számított egy hónapon belül eh, kell benyújtani, benyújthatja a volt házastárs, volt élettárs, felmenő rokon, lemenő rokon, illetve mostoha szülő, nevelő szülő is. Két fajta eljárás létezik a jogban, egy egyszerű, illetve egy sürgősségi vagy kivételes eljárás. Az egyszerű védelmi intézkedést akkor lehet kérni, amikor a családi erőszak bekövetkezett, de a védett személy, védendő személy nem kér azonnali intézkedést, például azért nem kér, mert a bántalmazó személy már valójában elköltözött otthonról. Figyelembe kell venni a 30 napos határidőt is, 30 napon belül kell a kérelmet benyújtani, és a bíróság bíróság a bizonyítékokat is figyelembe veszi, 30 napon belül kell a tárgyalást kitűzni. Ez az egyszerű eljárás, illetve az alapeljárás fellebezés tárgyát képezheti, hét napon belül lehet fellebezni a regionális bíróságra. Olyan esetekben, amikor az áldozat egészsége vagy élete veszélyben van, sürgősségi intézkedést is lehet kérni, és a bíró 24 órán belül meghozza a védelmi intézkedést. A védelmi intézkedést egyébként a legközelebbi rendőrállomáson is lehet kérni. Ez eh, azonnal hatályba lép ez a bírói rendelkezés, és eh, a rendőrség feladata annak végrehajtása, tehát ha az ötös cikk egyes bekezdés eh, A-tól D-ig terjedő pontjai alapján hozzák ezt az intézkedést. Ilyenkor nem lehet fellebbezni, Nyílt tárgyalást kell kitűzni 30 napon belül a kérelem benyújtásától számítva. Amikor más bizonyíték nem létezik, akkor a kérelmező kérésére és pusztán az ő szava alapján vezetik be a védelmi intézkedést. A család belüli erőszak elkerüléséről szóló törvény ebből a szempontból innovatív, mert megfordul a bizonyítási teher, a veszélyeztető személynek kell bizonyítania azt, hogy nem követte el a családon belüli erőszakot. Amikor Amikor a rendelkezés nem végrehajtható, eh, akkor a veszélyeztető személyt a rendőrség eh, letartóztathatja és eh, átadhatja az ügyészségnek. A büntető törvénykönyv 297-es cikke szankciós lehetőséget biztosít azok ellen, akik nem hajtják végre és nem tartják be a védelmi intézkedést, ők akár három évi börtönbüntetést is kaphatnak, illetve 5000 levára bírságolhatók. Ez tehát egy igen érdekes eljárás, és szerintem hatékony is. Hatékony, gyors és hasznos intézkedés az áldozatok szempontjából. Tehát úgy vélem, hogy a védelmi intézkedések, amelyek a bolgári jogban léteznek, igen hasonlítanak azokhoz a védelmi intézkedésekhez, amelyek ebben a rendelettervezetben megtalálhatók. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük Angelo úrnak, most pedig folytatjuk azonnal Mata Májrend asszonyjal, parancsoljon öné a szó. Buenos días. Jó napot kívánok! Az ANÁR alapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megosztatjuk önökkel a látásmódunkat, a tapasztalatunkat, mivel szociális szervezet, testület vagyunk a gyermekek és a serdülők védelme érdekében. A jelentésünkben ismertettük a tevékenységünket, és a fő célunkra összpontosítottunk, vagyis egy forró vonalat létesítünk a veszélybe lévő gyerekeknek. Ezt 1994-ben hoztuk létre, és a szolgálaton keresztül már több mint két millió hívást és e-mailt kaptunk. Nagyon sok veszélyes helyzetben sikerült fellépnünk, valamint elkerülnünk a különböző vízhelyzeteket. ezen felül azonosítottunk olyan helyzeteket, amikor a gyermekekkel szemben erőszakoskodtak, vagy a gyermekek veszélybe kerültek. A különböző Európai Bizottsági jogalkotási javaslatokat is ismerjük, például olyan intézkedésekről van szó, amelyek az áldozatok védelmére szolgálnak. És a következő jogszabály tervezettel kapcsolatosan is megnyilatkoztunk, és ebben um, letettük a voksot a polgárügyekbe hozott védelmi intézkedések mellett. A spanyol jogi rendszerben a védelmi intézkedések célja az, hogy megakadályozzák, vagy korlátozzanak egy szemét abban, hogy egy specifikus területre vagy régióba utazzon, vagy leállítsunk egy olyan személyt, megállítsunk abban, hogy közel kerüljön a védett személyhez. Ez védelmi határozat, amelyet csak a büntetőbíróságok adhatnak ki. Ezen oknál fogva Spanyolországban, hogyha valaki esetében ilyen intézkedést rendeltek el, és hogyha ez a személy egy másik tagállamba kíván utazni, akkor ennek a tagállamnak végre kell hajtania, el kell ismernie ezt a védelmi intézkedést. Ehhez európai védelmi határozatra van szükség, a 2011 per 99-es irányelv értelmében. Ez a személy nem kérheti a rendelet alkalmazását a polgármi védelmi törvény jegyében, mert ez a büntető jog körébe tartozik Spanyolországban, és ezzel a büntető bíróságoknak kell nálunk foglalkozniuk. Milyen védelmi intézkedések alkalmazhatók a kölcsönös elismerés és alkalmazás szempontjából egy másik tagállamban. A jelentésünkben három különböző intézkedés típust ismertettünk. Az első az elsőt a javasolt rendelet szövege nagyon jól tükrözi. Itt polgári védelmi intézkedésekről van szó, amelyek a házastársra vagy a partnerre vonatkoznak. Ebbe a, nem tartoznak bele a gondnokság alul alávétel, vagy a gyermekkel rendelkező házastársak vagy partnerek. Itt a 2201 per 2003-as rendeletet kell megemlíteni. Valamint vannak olyan polgári védelmi intézkedések Spanyolországban, amelyek esetében a gyermeket elveszik a valamelyik szülőtől vagy harmadik féltől. Például érvénytelenné lehet nyilvánítani egy útlevelet, vagy el lehet utasítani az útlevél kiadását abban az esetben, hogyha valamelyik szülő vagy valamelyik fél a gyermeket jogellenesen kívánja elvinni a másik szülőtől. És Ilyen esetben a gyermek nem változtathat lakhelyet, vagy nem mehet el, nem vihető el egy másik országba. Védelmi intézkedéseket kiadhat egy bíró abban az esetben, amikor elkívánnak kerülni veszélyes helyzetet a gyermek esetében. A polgári törvénykönyvünk 158-as cikkel szerint ezeket a petíciókat a belügyminisztérium kezeli, és ezek értelmében el kívánják kerülni azt, hogy szükségtelen veszélyhelyzetbe kerüljön a gyermek. A 158-as cikk értelmében a bíró megtilthatja megakadályozhatja például azt, hogy valamelyik szülő egy rövid időszak alatt vezethessen, autót vezethessen, és ezen időszak alatt, ha a szülő bizony, ez, ez alatt az idő alatt bizonyíthatja a szülő az, hogy képes arra, hogy vezessen, és képes a gyermeket is az autójában utaztatni. A, mi a polgárügyekbe hozott védelmi intézkedésekkel kapcsolatos rendelettervezetet illeti, egy sor dolgot azonosítottunk, amelyeket véleményünk szerint figyelembe lehetne venni. És ez a diával kapcsolatos kérdéssel függ össze. A rendeletet a polgári védelmi intézkedésekkel lehet összefüggésbe hozni, amelyek célja a fizikai és a pszichológiai integritás védelme, nem csak felnőttek, hanem kiskorúak esetében is. Ezen oknál fogva úgy gondoljuk, hogy a rendelet tervezett szövegében mindezt tükrözni kell az Európai Védelmi Irányelvhez hasonlóan, vagyis tanúsítványt kérhet az a személy, aki a szülői felügyelet jogát gyakorolja kiskorú esetében vagy ha egy illetékes hatóság a tagállamban védelmi intézkedéseket hoz ki polgári védelmi ügyekben, akkor ezen hatóság foglalkozik a kérelemmel, amely a tanúsítvány kiadására vonatkozik, viszont a kölcsönös intézkedéssel kapcsolatos kritériumokra is ki kell ennek terjednie. Azért, hogy jogsegét nyújtsanak, a rendelet 16-os cikke értelmében véleményen szerint az egyes mellékletben tartalmazott az egyes melléklet tartalmazta a forma nyomtatványban a kérelmező bizonyíthatja vagy jelezheti azt is, hogy a kibocsátó országban jogsegélyt igénybe vette. Egy másik fontos kérdés az, hogy amikor polgári védelmi intézkedéseket vagy határozatot adnak ki egy tagállamban, a kettes bekezdés szerint, akkor numerus apertust és nem numerus clausust kell alkalmazni, vagyis ez azt jelenti, hogy ezeket az intézkedéseket kumulatív módon lehet alkalmazni. Például Spanyolországban hasonló intézkedéseket vagy határozatot ad ki eh, a bíró azért, hogy elkerüljék azt, hogy egy gyermek eh, szükségtelenül veszélyes ezbe kerüljön, vagy eh, valamilyen kárt okozzanak neki. Ehhez hatékony együttműködésre van szükség a tagállam központi hatóságai között, hiszen ez kulcsfontosságúnak bizonyult, kulcsfontosságú jellemzőjének a 2003-as 2201-es tanácsi rendelet esetében. Összefoglalásként szeretném kiemelni, hogy az általunk kiadott jelentésben egy sor kulcsfontosságú témát jeleztünk, amelyek szerintünk fontosak azért, hogy a támogató, védő intézkedéseket erősítsük a bűncselekmények áldozatai esetében, főként, hogyha kiskorúakról, gyermekekről vagy cserdülőkről van szó. Most nem kívánom az összes ajánlást ismertetni, de a dián látnak ezek közül néhányat. Hogyha lehetséges, akkor kérem önöket, olvassák el ezeket az ajánlásokat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Márándasszonynak, aki a spanyolországi Anár alapítványtól érkezett hozzánk, és köszönöm a többi szakértőnek és a prezentációt. Megnyitjuk most a vitát. Kérdéseket intézhetnek a meghívottakhoz. Nincs sok időnk, ezért nagyon keménynek nekem majd lennem, fejenként két percet kaphatnak felszólalási időként. Wikström asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy megrendeztük ezt a meghallgatást, svédül fogok beszélni. Természetesen Üdvözlöm a jogalkotási javaslatot, amely kiegészíti majd a védelmi intézkedésekre vonatkozó európai irányelvet. Mindenképpen síkra kell szállnunk egy ilyen helyzetben ezért az ügyért, különösen egy ilyen mobil világban. Védelmet kell biztosítanunk a bűncselekmények áldozatai számára, a nők, gyermekek számára. Nekik lehetővé kell válniuk arra, számukra lehetővé kell tenni azt, hogy az EU határain belül utazzanak és mindenhol védelmet élvezzenek. Ez összefügg a mobilitással, egy olyan eleme a mobilitásnak, amely mindannyiunk számára érvényben kell, hogy legyen. Ez az irányelv kiváló alkalom arra, hogy megnézzük, hogyan tudjuk a tagállamok közötti bizalmat erősíteni, és az összhangot a különböző igazságügyi kultúrák között, amelyek érvényben vannak a különböző tagállamokban. Itt az ideje, megérett a helyzet arra, hogy a kölcsönös elismerés valóban érvényre jusson, és örülök, hogy már ilyen messzire jutottunk ebben a folyamatban. Két kérdést szeretnék feltenni. Először is vannak olyan indokok, amelyek alapján megtagadható a védelmi intézkedés. Érdekelne, hogy a tagállamokban mi a helyzet ezen indokokkal kapcsolatosan, amelyek a megtakadást indokolhatják. Egy további kérdést szeretnék feltenni. Ez egy érzékeny témára vonatkozik. Az azonos nemű kapcsolatokon és házasságokon belül jelentkező családi erőszak. Mi a helyzet ezen a téren? Vannak-e itt is olyan indokok, amelyek a intézkedések megtagadására vonatkozhatnak, vagy pedig adott esetben független ez attól, hogy azonos nemű kapcsolatról van e szó, avagy sem. Tehát főként az azonos nemű kapcsolatokon belüli családi erőszakra gondolok. Nagyon szépen köszönöm. Márszép úr, parancsoljon! Köszönöm. Elnök úr. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a hozzászólók előadásait, bár nincsen túl sok időm, ezért csak két kérdést teszek fel. Először is a bulgár előadó számomra érdekes dolgokat mondott. Tudna néhány statisztikát is adni arról, hogy az ilyen jellegű védőintézkedések milyen eredménnyel jártak. Láttam a prezentációt, ön a részletekbe is belement, de azt szeretném tudni, hogy milyen mértékben használják ezt, milyen statisztikai adatok állnak rendelkezésre, amelyek a törvény változtatását mutatnák be. Az első előadótól is hallottunk érdekes dolgokat. A jogi tapasztalat kicserélésére szükség van, és a komparatív törvényekre, vagy törvény elemzésekre, ami pedig a spanyol alapítvány előadását illeti. Az előadó szólt néhány országról, ahol a jogsegély ingyenes, másút viszont ez még nem rendelkezik. A jogi bizottság szemszögéből horizontális képet szeretnénk kapni erről az ügyről, és összehasonlítani e szempontból a különböző országokat. Nagyon érdekelne engem, volt-e alkalmuk arra, hogy megosszák a tapasztalatokat más alapítványokkal, intézményekkel Európában, hiszen ez nagy lendületet adna a helyzetnek, hogyha például a Spanyolország tapasztalatát megosztanák, ahol ingyenes jogsegély áll rendelkezésre. Emlékszem arra, amikor ezt bevezették, és a tapasztalat megosztására szükség van azért, hogy sikerre vigyük ezt az ügyet. A spanyol tapasztalatot meg lehetne osztani más országokkal. Ez a az ingyenes jogsegély nem rendelkezik, nem létezik mindenütt, és ezt horizontálisan be kellene vezetni az európai országokban. Fontos ez, amikor a nőkről van szó, vagy más esetekről, amikor az ingyenes jogsegély fontos, és ezt be kell vezetni jogként Európában. Nagyon szépen köszönjük már szép kollégának. Pavanova asszony szeretne még felszólalni jelentéstevőként. Parancsoljon, és utána szakértők kapnak újra szót. Vagy nincs kérdése? Igen, lenne egy kérdésem. A nemzeti szinten létező rendszerek végrehajtásával kapcsolatosan, amikor ugyanis a nemzeti hatóságok a civil szervezetek, a bizottság és tanácsi képviselőkkel találkoztunk, úgy tűnt, nem csak az a gond, hogy különböző nemzeti rendszerek léteznek, amelyek nem felelnek meg a védelmi intézkedéseket folyamadó személyek igényeinek, hanem nem mindegyik tagállamban fedi le a meglévő szabályozás a kiskorúakat, és nem megfelelő a hatékonyság a végrehajtásban nemzeti szinten, és a tagállamok közötti tapasztalat csere sem működik jól. Tehát kiváló szabályok vannak érvényben, de nem működnek jól. Tehát a kérdésem a hatékonyságra vonatkozik. Nagyon szépen köszönöm. Most a szakértők szólalhatnak még egyszer fel, talán Viszinski szúr kezdheti a sort, utána Angelo úr, majd Márta Májránt kap szót. Parancsoljanak! Köszönöm a kérdéseket. Először is eh, szeretnék az ideiglenes védelmi intézkedések elismerésére vonatkozó kérdésekre válaszolni. A rendelet tervezet eh, kilátásba helyez védelmi intézkedéseket, hogyha ezt a rendeletet eh, elfogadják, akkor ott az ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtásának nem lesznek korlátai, olyan módon kerülnek azok végrehajtásra, mint bármely más bírói intézkedésnek. Ami az e- azonos neműek házasságát illeti, hogy előfordulta, előfordulhat-e, hogy nem ismerik el a védelmi intézkedéseket mondjuk egy azonos nemű házaspár esetében, nem, nincsenek ilyen jellegű restrikciók. Az áldozatok, illetve a felek nem, semmilyen módon nem befolyásolja az alkalmazhatóságát ezeknek az intézkedéseknek. Köszönöm szépen, Angelo úr. Благодаря ви за въпроса. Köszönöm a kérdést. A 7 éve immár hatályos családon belüli erőszakot korlátozni hivatott törvény, illetve felszámolni hivatott törvény nagyon hatékonynak bizonyult. A statisztikák azt mutatják, hogy a kérelmek száma, az olyan kérelmek száma, amelyek védelmi intézkedést eredményeztek, immár eléri az évi 1200 határozatot, tehát 1200 esetben rendelték el a védelmi intézkedés. Természetesen a kérelmek száma ennél jóval nagyobb, de az eljárások nagy százalékában védelmi intézkedés születik. A védelmi intézkedésekre irányuló kérelmek egy része a, megáll az azonnali intézkedések szakaszában. Ennek több oka lehet. Az egyik az, hogy a felek, amikor felismerik az intézkedés súlyát, akkor visszavonják a kérelmet, mert egy ilyen kérelemtől a határozat végrehajtásáig maximum 24 óra telik el. E, ebben az esetben a családon belüli erőszak áldozata úgy határozhat, vagy úgy vélheti, hogy el kell távolítani a отказ от иска и до прекратяване на производството. Eh, az elkövetőt el kell távolítani a eh, lakásból, ez lenne a következő lépés, és ennek eh, következtében a, a sértett fél úgy dönthet, hogy mégsem kér ilyen intézkedést. A tervezők 80%-a nő, 12%-a gyermek és 2% a férfi. Ami pedig az azonos neműek esetében hozott határozatokat illeti, én sem látok problémát azzal, hogy ezeket kölcsönösen elismerjék. Ugyanakkor a rendelet nem rendelkezik az ilyen intézkedések kölcsönös végrehajtásáról. Ez lenne pedig a legfontosabb része ennek a rendelet tervezetnek. De a kölcsönös elismerés az a rendelet szerint teljes mértékben összeegyeztethető a polgári és kereskedelmi ügyekben jelenleg tapasztalt együttműködés módozataival. Köszönöm. Bien, en primer lugar... Először is teljes mértékben egyetértek azzal, hogy szükségünk van arra, hogy joguk legyen az érintetteknek az ingyenes jogsegére, hiszen ez még mindig akadály az EU-n belül a bűncselekmények áldozatai számára nyújtott jogsegély esetében, ami pedig az azonos nemű párokat illeti Spanyolországban hogyha megvan a gyanúja annak, hogy valamilyen bűncselekmény történt, vagy a gyanúja annak, hogy egy adott személy veszélyben van fizikai, pszichológiai integritását illetően. Ez a személy védelmi intézkedéseket vehet igénybe azért, hogy fizikai, pszichológiai integritását védjék. Ez lehet egy idéglenes védelmi határozat, idéglenes intézkedés, és erre vonatkozóan a törvénykönyvben rendelkezések vannak. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm szakértőinknek a prezentációjukat, úgy gondolom nagyon hasznos volt ez a további munkánk számára. Köszönöm szépen a Nőügyi Szakbizottság béli kollégáknak is az együttműködést, és végezetül a módosítások benyújtásának határideje 2012. április 10-e. Ha ezzel kapcsolatosan senkinek nincs megjegyzése, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most egy percre megszakítjuk az ülést, utána pedig folytatjuk a júri szakbizottság ülését. Köszönöm. Test, test.